Hello, good afternoon everybody. Uh... Haló, mindenki helyet foglalt? Úgy gondolom, hogy akkor elkezdhetjük a napirend elfogadásával, nincsen semmilyen kifogás, és akkor van néhány. The first one is uh, on the nominal composition. Tehát az egyik, az Econ összetétele a 103-as eljárási szabályzat tekintetében a múlt heti kis plenárison a szakbizottság új kinevezéseiről tárgyaltak. És egy üres hely maradt az Econ szakbizottságban. A Renew frakció még nem töltötte be a 109-es szabály értelmében az elektronikus szavazási rendszert ez értelmében átalakították. És a plenáris bejelentéstől lép hatályba, és az elnöknek kell bejelenteni. Tehát addig a következő márciusi plenárisig ez gyakorlatilag nem befolyásolja a tevékenységünket. A koordinátorok találkozóján, amely január, másodikán, január 22-én volt, és a saját kezdeményezésű jelentés született a kinevezésekről, és ezt jóvá hagytuk, és a kinevezéseket pedig eszközöltük. Igen? Rendben van. Tehát eljuttattuk. Tehát a fenntartató Európa terve a költségvetési szakbizottsággal együtt az SND kapja. A másik a tőkepiaci unió további fejlesztése és ennek finanszírozása, minden előtt a KKV-knél, és a... Tehát ezt a néppárt kapta, a harmadik jelentés a makrogazdasági jogalkotási keret és ennek a hatása Európára és a döntéshozatal átláthatóság az SND-hez került, a következő az euró nemzetközi szerepének erősítését a néppárt kapta, az ötödik a digitális finanszírozás, a felügyeleti és szabályzati kérdések a pénzintézetek esetében, ezt a Renew frakció kapta, és a hatodik pedig az EU-s követelmények átültetése az adózás tekintetében a tehát ez egy végrehajtási jelentés, a zöldek kapták. És még egy bejelentésem van, ez is egy további jelentés, tehát a 2021-es költségvetésről való jelentés az SND kapta. Volt az M plusz szakbizottságtól egy saját kezdeményezésű jelentés, tehát itt nem lesz erről jelentés. És akkor van még egy bejelentés a gazdasági kormányzásról, az euró csoporttal való kooperáció és az euró csoporttal történő, illetve vezetőjével való együttműködés modalitásai. Döntés született, hogy hívjuk meg az euró csoport vezetőjét egy eszmecserére, miután az éves jelentésüket publikálták, tehát az Econ szakbizottságban meghívjuk. És itt az Eurostat főigazgatóság igazgatóját is meghívtuk, és szeretnénk, hogyha elmondaná az Eurostat, hogy az Európai Statisztikai Program milyen haladást ért el. Ezen kívül még az ECON missziókról is szó esett, a 2020-asokról. Volt az Európai Központi Bankhoz egy tervezett látogatás, ez már meg is történt múlt héten. Ezután a berlini misszió, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy nem megyünk Berlinbe a büró döntése miatt, hiszen nekik kell ezt a missziót engedélyezni. Azt ajánlották, hogy ilyen jellegű üléseket az, tehát a soros elnök országában nem üdvös tartani, éppen ezért ezt lemondták. Ezen kívül a misszióba történő kinevezések esetében a következő döntés, döntés született a koordinátorok részéről. Ami pedig itt az értési összeütközéseket. Hát van az INTA részéről egy saját kezdeményező jelentés, itt a karbon határérték kiegészítési mechanizmus tekintetében. Ezt az ENVI szorgalmazta, és az ENVI lesz a vezetőbizottság, és mi pedig a ENVI-vel, illetve az Intával együtt társ szerzők leszünk. Ezt kiegészítjük egy másik témával, ez pedig a zöld gazdasággal történő összeegyeztethetőség. Az a külső szakértelem bevonását is javasolták, hogy az eurotérség hatékonyságát kívülről is vizsgálják meg 2020-ban. Ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusokat illeti, itt három fő téma volt az EMLD, a CRR és az IFRF. És prioritást kapnak, a prioritást kap a LIBE a pénzmosás elleni akciókban. A szakértői meghallgatások tekintetében az Európai Beruházási Bankról van szó, tehát szorgalmaztuk a meghallgatásokat, és az Európai Számbevőszék részéről is, illetve a részére is megfogalmaztak a koordinátorok egy javaslatot a 2020-as programból, tehát a számbevőszék programjáról, és meghívjuk a számvevőszék képviselőjét, hogy tartson tájékoztatni. A Brexit tekintetében a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a Nagy-Britanniához fűződő kapcsolatok jövőjéről jelentés születik, mert és ezt az SND kapta. Ezen kívül a koordinátorok megbeszélése után megerős, megerősítésre került ez, és az utolsó bejelentésem pedig arra vonatkozik, hogy mi lesz a aktuális trilógusokkal, pillanatnyilag egy van a CCP állásfoglalásról. A második február 11-én volt Strasbourgban, és a koordinátorok számos politikai témát fogadtak el, és mandátumot is megszavaztak a technikai szintről, hogy uh, itt a készpénz használatával milyen egyéb jogszabályok szükségesek. Itt nagyon fontos, hogy jobban értsük egymás álláspontját, főleg a parlament kifejezte aggájait a tanács álláspontjával kapcsolatban, hogy az adófizetők alapjait ne ássák alá, és hogy jobban részt vegyenek ezeknek a pillanatoknak megfigyelésében. A parlament egy számszerűsítettebb vizsgálatot rendelt el, hogy sokkal jobban megértsük ezeknek az eszközöknek a nagyságrendjét, és hogy hogyan működnek. Egy következő trilógus március 17-én lesz. Most pedig elkezdjük a mai eszmecserénket az európai szemeszterről szóló jelentésről, és a 2020-as növekedésről és a Szót most átadom a jelentéstevőnek Aurore Lalüknek. Donc, chers collègues, je vais parler en français. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves jelentéstevők. Climatique et notre système économique, je pense qu'il a été clairement établi. Világosan kiderül most már, hogy a klímaváltozásnak a gazdasági hatásai is megmutatkoznak. Az elmúlt években a gazdasági modellünk gyakorlatilag a bolygónak a túlélését, és mi végül is a mi emberi túlélésünket is veszélyezteti. Hogyan illeszkedik mindez az európai szemeszter kontextusába? Olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely képes a klímaváltozás ellen is felvenni a harcot. Ezen keresztül tudunk biztosítani magunknak ezen a bolygón egy jövőt, ez pedig egy nagyon fontos projekt az Európai Bizottság számára. És meg testet ölt a Green Deal-ben, amelynek az a célja, hogy az európai embereket, férfiakat és nőket és a világ lakóit megvédjük a klímaváltozás negatív hatásaitól. Pontosan ebben áll az európai szemeszter újragondolása, és én ezt így írtam meg a jelentésemben mindent megpróbáltunk megfogalmazni olyan formában, hogy amennyire csak lehet, a klímaváltozással kapcsolatos kérdéseket is beépítsük ebbe a jelentésbe. Tíz hónapja az Európai Bizottság javaslatához képest átalakítottuk azt a jelentést. Ez nem extrém zöldpárti és nem is extrém liberalizáció párti, hanem a kettő közötti középutat képviseli. Szükségünk van a pártok, frakciók támogatására, de természetesen elképzelhető az is, hogy vannak olyan pártok vagy frakciók, akik egyáltalán nem veszik figyelembe a zöld fordulatot, mások az Európai Bizottság elnökének gondolatait utasítják el, és az is elképzelhető, hogy a különböző szakbizottságok más-más véleménye lesznek erről a jelentésről. Éppen ezért az én hozzáállásomnak az a legfontosabb központi kérdése, hogy az Európai Parlament, amely mindig is ambiciózusabb célok felé irányította a bizottságot, vajon most is, most képes lesz -e ennek az ellenkezőjére? Tehát, hogy a bizottsági kommunikációhoz képest vissza tudunk egy picit lépni, hiszen von der Leyen eh, elnökasszony eh, beszédeihez képest és a többi európai szemeszteri jelentésekhez képest eh, képesek leszünk-e majd visszalépni. Most ugye néppárti és szocialista párti jelentéstevők is írtak jelentéseket ezzel a témával kapcsolatban. Nézzük meg, hogy mi lesz a néppártnak a Rinyúnak és a többi, az ECR-nek és a többi frakciónak a az álláspontja. Reméljük, hogy nem fogunk visszalépni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now I give the floor. Köszönöm szépen, és most szeretném megadni a szót az árnyékjelentést tevőnek, Győri Enikőnek. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Régóta dolgozunk ezen a jelentésen, már hetek óta, nagyon kemény ez a munka, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy jó kompromisszumra tudjunk jutni. Ki kell, hogy mondjam, hogy ebben a törekvésünkben nem voltunk sikeresek. Megpróbáltunk nagyon sok kérésnek megfelelni, de sajnos kevés volt a közeledése a kompromisszumos módosítások nem voltak elfogadhatóak. Tartalmi kérdésekkel épp úgy nem értek egyet, mint a módszertannal sem. Kezdjük a tartalmi kérdésekkel. Nos, hát először is itt szó esett arról, hogy az európai szemesztert át kell alakítani, újra kell orientálni. Ezt szeretné egyébként az Európai Bizottság is, de valójában a módosításokon keresztül és az egész kompromisszumos javaslatok kidolgozásán keresztül inkább a központ, az európai szemeszter központi kérdésének teljes szemelőltévesztése történik. A szemeszter egy hatékony gazdasági koordinációs eszköz kell, hogy legyen. Mi nem vagyunk ellene annak, hogy egy picit újra orientáljuk, használjuk ezt a szót, ha úgy tetszik, ezt a gyakorlatot, és egy picit zöldebbek legyünk. Ezzel egyet is értünk, hiszen tudjuk azt, hogy az európai zöld megállapodást be kell építeni az európai szemeszterbe, kell rá utalni, de azt semmiképp sem szeretnénk, hogyha a Green Deal minden egyes cikkben említést kapna ebben a jelentésben. Mi inkább egyfajta áramvonalasítást szeretnénk, de sajnos az önök által javasolt javaslatot nem tudtuk elfogadni, mert ez túl erős irányváltás lett volna számunkra. Másodszorban, ebben a jelentésben nagyon sok olyan kérdésre is megpróbáltak reflektálni, amelyekről még nem esett szó ebben a házban, de komoly, kemény kérdésekről van szó, amelyek még csak a vita kezdeti stádiumában sem állnak. Nem lehet itt kinyil, kinyilatkoztatásokat tenni a minimálbér ügyben, vagy a munkanélküliségi programok tekintetében, de az, hogy mindez az európai szemeszter központjába álljon, az szerintünk nem elfogadható. Úgyhogy tartalmi szempontból ez nem egy karácsonyfa, nem szabad, hogy minden, amiről tudunk, hogy jelenleg a Green Deal-ben vagy más javaslatokban szerepel, az szerepeljen ebben a jelentésben is. Mi úgy gondoljuk, hogyha azt szeretnénk, hogy a parlament felelősségteljes legyen, és mi egy ilyen parlamentben hiszünk, akkor nem veszíthetjük szem elől az eredeti témáját ennek a, tém- ennek a kérdésnek, vagyis, hogy megfelelő finanszírozásra és kiegyensúlyozottságra kell törekednünk. Mert amikor a többletekről beszélünk, illetve a deficitről, akkor ezt a dolgot, mind a kettőt a helyén kell kezelni. Nézzük most a módszertant. Az elmúlt hetek során az is problematikus volt, hogy a kompromisszumok mind nagyon későn érkeztek meg. Csütörtökön az utolsó árnyékjelentéstevői ülésen azt az ígéretet kaptuk, hogy pénteken meg fogjuk kapni az új kompromisszumokat. Megkaptuk őket erre a mai napon 15 óra 15 perckor miközben ez a mai ülés 16 órakor kezdődött. Tehát nem meglepő talán az, hogy ezek után úgy döntöttünk, hogy az elmúlt hetek tapasztalatait figyelembe véve és az új kompromisszumok hiányában egy olyan találkozót szerveztünk, azon frakciókkal, amelyekkel úgy gondoltuk, hogy nagyjából hasonlóképpen gondolkodunk, összehívtunk egy találkozót, és kompromisszumos javaslatokat ki is dolgoztunk, amelyeket néhány perccel ezelőtt ki is osztottunk. Kérem, hogy a Rényú és a baloldali pártok is nézzék ezeket meg, mert az eredeti jelentésből nagyon sok javaslat szerepel is az új kompromisszumokban. Én még mindig bízom abban, hogy esetleg ezekben a kérdésekben egyet tudunk érteni, és akkor ténylegesen hatékony európai szemeszter állásfoglalást tudunk megvalósítani. Lehet, hogy időben ez nem fog most már összejönni, mert túl későn érkezik majd meg a javaslatunk az Európai Tanács üléséhez képest. Márciusig különben ezt le kellene játszani. De mi egy ilyenfajta megközelítésben hiszünk, és reméljük, hogy önök is támogatni tudják a mi kompromisszumos javaslatainkat. Köszönöm szépen! Köszönöm! Következő a Rinyú nevében Tisztelt elnök asszony, először is minden jelentéstevőnek, az asszisztenseknek, a módosítók benyújtóinak, és Lalük asszonynak is köszönetet szeretnék mondani a jó együttműködésért, legalábbis emberi szinten, még akkor is, hogyha ami a um, politikai tartalmi uh, részt illeti, itt vannak különbségek. Ahogy már az árnyékjelentés tevők találkozáján uh, elmondtam, illetve jelentés értékelése kapcsán, számunkra a, ki, a kiinduló jelentés nem kiegyenlített. Hát ezt lehet szépíteni, de sajnos ez nem az Európai Parlament jelentése, hanem a választási kampány jegyében született jelentés, de ennek az időszaknak vége. Itt most arról van szó, hogy a mostani időszakban hogyan folytatunk tisztességesen politikát, és nem arról van szó, hogy minden egyes európai jelentősben választási kampányt folytassunk majd a következő választásokra. Itt fontos, hogy a területeket eh, eh, lefedjük, és szakmai munkát végezzünk, mutassuk meg a polgároknak azt, hogy mandátumunkat komolyan veszünk. Renew frakcióként egységesen, egységesen, közösen a néppárttal módosítókat nyújtottunk be, és reméljük azt, hogy ezek az egységes kompromisszumos javaslatok a népek és a rinyók között eredményre vezetnek, és ezek olyan politikai pontokat tartalmaznak, amelyek nem képezik részét az én orientáltságomnak, illetve el tudjuk fogadni azt, hogy ez a parlament természetesen nem csak a Renewból és a Néppártból áll, hanem más parlamenti képviselőkkel együtt kell dolgoznom, és fontos, hogy a közös eh, eh, javaslatainkat eh, az önök frakciója is vegye figyelembe. Nagyon fontos a fenntartható politika, fontos, hogy ezt fenntartható és krízis biztos módon finanszírozzuk, hiszen ennek következményei vannak az emberekre, a földgolyóra nézve, éppen ezért nem lehet elfogadni azt, hogy akcionizmusból úgymond olyan politikát folytatunk, amely válságot eredményehez, és a korábban felvázolt szenárió esetleg bekövetkezik. Tehát az alternatív kompromisszus javaslatokban ezt eh, vázoltuk fel, önök ezt meg, vagy ön ezt megkapta, és a barátainkat, a zöldeket és a szocialisteket felszólítanám arra, hogy olvassák el ezeket a eh, kompromisszumokat, nézzék meg, hogy ez egy közös vonal felé tarthat-e, és remélem, hogy az együttműködés kicsit máshogy zajlik majd a jövőben. Fontos, hogy ne betonozódjanak be a frontok. És végül pedig Tehát ha valaki azt mondja itt a szakbizottságban, hogy a bizottság szeretné ezt meg azt, természetesen szép az, hogy a bizottságnak vannak elképzelései, ezek részben egyet tudok érni, de én közvetlenül választott képviselő vagyok, a polgárok uh, bíztak meg engem, és nem az a feladatom, hogy a bizottság érdekeit érvényesítsem. Ezt szeretném még itt végezetül elmondani. Ne engedjék meg, hogy itt választási kampány bontakozzon ki, és fontos, hogy a következő 50 hónapban, előttünk el 50 hónapban kompromisszumot találjunk, közös álláspontot. Thank you very much. Köszönöm szépen. a parlament is megszavazta a bizottság programját. A következő tevő Gunnar Beck független képviselő parancsoljon. Nincsenek megjegyzéseink. Reméljük, hogy a felvilágosodás, vagy a megvilágosodás egyszer hozzánk is eljut, úgymond. Lambert képviselő zöldek Mindenkit köszönteni. Szeretnék angolul, szeretnék szólni. Normál időkben a szemeszterről szóló jelentések úgymond nem érték meg még azt a tintát sem, amelyet a nyomtatók ebbe belefektettek. Úgymond komolyan beszélek, még eh, az ekonbeli társainkat eh, sem érdekli ez a téma, és eh, a folyamat nem veszi figyelembe a parlament véleményét. Éppen ezért elmondtam már a múltban is, hogy mivel nincs itt semmiféle kockázati vejész, tehát hogyha elkezdünk itt kísérletezni, akkor úgymond a mesterséges inform, intelligenciát is bevetjük ide, Zsinyói, EPP, zöldek, szocialisták véleményét egy algoritmusban is összegezhetnénk, amelyből a jelentés kikerekedhet. Ettől függetlenül fáradozhatunk azon, hogy kezdjünk ezzel a jelentéssel valamint, hiszen egy speciális momentumban vagyunk, a hagyományos politikák átorientálásának időszaka ez, amelyeket a bizottság javasol. Tehát jól, jól lenne a parlament jelezni vagy beleegyezését, vagy nem beleegyezését a bizottság új politikáiba. Ami a tartalmat illeti, itt választani kell. Ön úgy érzi, hogy a fő fenyegetettség, amely társadalmánkat fenyegeti, az a szociális és környezetvédelmi időbomba. Éppen ezért ön ezeket a e, fenyegetettségeket akarja meghatározni, mint a politikák motorját, vagy pedig a költségvetési e, fegyelmezetlensége, a kockázat, Winston Churchill 1940-ben megnézte a költségvetés és gazdasági paramétereket, de hogyha ezeket megnézte volna tényleg, akkor nem folytatta volna a háborút Hitlerrel, úgymond, annak idején. De természetesen valami sokkal fontosabb volt kockán, most azonban mi hasonló helyzetben vagyunk, nem Hitler fenyeget bennünket, hanem a társadalmaink vannak kockázatnak kitéve, éppen ezért döntenünk kell arról, hogy mi határozza meg a politikánkat. Tehát a vita a következőkről szól. Értem az ECR Rinyút néppártot, akik azt mondják, hogy hogy is fejezzem ki magam, ne adjuk fel azt az elgondolást, hogy a gazdasági és költségvetési politikák konvergenciáját eh, hivatott előmozdítani az európai szemeszter. Én egyetértek, hogyha eh, van egységes belső piacunk, egységes pénznemünk, akkor konvergencia eszközökre van szükségünk, és a szemeszter ennek egyik eszköze, ezzel egyetértek. Tehát ezt nem kell, hogy feladjuk, nem kellene feladnunk. Hogy Laura elmondta, Aurora elmondta, gazdasági politikák és a kockázatok, megoldások közötti kapcsolat, igen, egyértelmű. Nem lehet azt mondani, hogy egyrészt csináljuk a szemesztert az egyik oldal, másik oldal meg a Green Deal-t. Ezt, ezeket egymáshoz kell igazítani, és ez itt a bukkanó a vitában. Itt mennyi összhangba hozást szeretnénk, és itt nincs egyetértés. Én eh, keresztény vagyok, én kéne a csodákban, de a politikában nem hiszek a csodákban, csodákban. Csoda volna számomra az, hogyha a parlament eh, tükrözte volna abban az egyensúlyban a bizottság akaratát. Tehát engem ez nem lepett meg, nem lepett meg az a vita, amelyet az árnyékjelentéstevők ülésén folytattunk. Értem, hogy van egy új kompromisszum, én ezt szívesen megnézem, nem vagyok szektariánus, de legyünk komolyak. Tehát ez vagy egy vita alap, vagy nem. Ha pedig nem, akkor holnap szavazhatunk erről, én um, um, nem fektetek ebbe sok energiát, de hogyha komoly vitát szeretnénk folytatni, akkor erre időt kell hagyni. Kicsit csalódott vagyok, nem vagyok meglepett, de úgy tűnik, a Berleman eh, épületében ilyen 100 méterre innét új szelek fújnak, úgymond, számos szakbizottságban is, az MB-ben például, ebben a parlamentben, de úgy tűnik, hogy ezek az új szelek nem tudtak beérkezni ide ebbe a terembe. Tehát, hogy a jó szigetelés miatt van ez így, éppen ezért szeretnék több friss levegőt. Nyitott vagyok a vitára, nyitott vagyok az új kompromisszumok megvizsgálására, és hogyha ehhez adnak elég időt, akkor jó, ha nem, hát akkor úgy is jó. Lehet az ekonban jobboldali többség, nem gond, ezt már megszoktam. Ez még mehet így néhány évig, amíg talán csak egyszer ez meg nem változik. A, uh, Eugene Jurzika from ECR. Az ECR kap most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Volt néhány izgalmas eszmecserénk az árnyék előadók találkozásán, de szerintem nem találtuk eléggé kiegyensúlyozottnak ezt a jelentést. És szerintem a fő kérdés az, hogy hogyan gondolkozunk el az európai szemeszter folyamatán a zöld megalapodásról. Hiszen ez az európai tagállamok költségvetés és gazdasági politikájának az összehangolása, és szerintem maradjon is az. Azonban ez nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül kell hagynunk a zöld megalapodást. Számomra itt a vörös vonal az az, hogyha a zöld beruházások és a zöld politikák megjelennek az európai szemeszterben, akkor ezeket a jelenlegi fiskális szabályok értelmében kell kezelni. Tehát, hogy meglegyenek a megfelelő költségvetési mutatóik. Hogyha nem ez az eset, akkor ártanánk a gazdasági kormányzásnak és a jövőbeli zöld beruházásoknak is. Nem igazán találunk megfelelő finanszírozási forrásokat a zöld megalapodásoknak, amennyiben nincsen megfelelő állami finanszírozás. A baloldali kollégáink a zöld megállapodásban látnak egy olyan lehetőséget, hogy a jelenlegi fiskális szabályokat gyengítsék, és gyengítsék a stabilitási paktumot is. A európai szemeszter célja pedig az, hogy a pénzügyi rossz viselkedést megregulázza. Én úgy gondolom, hogy a adó verseny kritizáló passzusok ártalmasak. Úgy gondolom, hogy még további problematikus dolgok is vannak, tehát hogy például legyen egy európai munkanélküli segélyezés, hogy integrálódjanak az akiba itt ilyen témák. Véleményem szerint ez erkölcsi kockázatot és negatív ösztönzőket is jelentene az eurozónán belül. Tehát nem egyezhetek bele az előadó asszony megközelítésébe, és a legtöbb javasolt kompromisszum ellen fogok szavazni. Köszönöm figyelmüket. Guzmao, Gue? Köszönöm szépen. Elnök asszony. Azon tényjel szembesülve, hogy dolgoztam én is, a jelentésen, és azokhoz tartozom, ahhoz a frakcióhoz tartozom, amelyek a legtöbb kompromisszumot lehetővé tették. De mégis be kell vallanom, hogy nehezemre esik elhinni azt, hogy néhány frakció nem volt hajlandó kompromisszumokat elérni. Hogy közelítsenek hozzánk. A GUE frakció nagyon kompromisszumkész volt, és nagyon rendes volt a többi frakcióval szemben, hiszen rengeteg kompromisszumot fogadtunk el. Tehát például a Renew-tól jött javaslatok a mi módosítóinkat érintették, és mi kompromisszumkészek voltak de igazából a legtöbb frakció szerintem újraírta volna az egész jelentést, és pedig szerintem ez túlhaladja azt, amit én normálisnak tartok. Természetesen minden frakciónak megvan a saját súlya, de igazából abszolút többségeben a parlamentben sosincs. Ehhez még hozzájárul, hogy egy kicsit meg vagyok lepve. Hogyha megalapíthatom, hogy néhány frakció számára olyan megfogalmazások, amelyeket már elfogadott az az Európai Parlament, tehát például itt az adóverseny témája, vagy az adódömping témája, tehát ezeket az ECON szakbizottságban elfogadtuk viszonylag jelentős többséggel, és ezeket a dolgokat Strasbourgban is elfogadtuk, és hirtelen ezek a dolgok már nem vehetők bele ebbe a jelentésbe. Most hirtelen nem működik, és ez a módosítókra is érvényes. Tehát Nekem az az érzésem, hogy itt sokan vissza szeretnének táncolni attól, amit már itt a múltban elértünk. Tehát például a BEPS tekintetében, és a zöld, az új zöld megalapodásról is szó van. És éppen ezért az én frakcióm pedig itt abban a különleges helyzetben van, hogy itt a bizottság elnökének az idézeteit látjuk, egy olyan szöveget, amelyel a bizottságot támogatnánk, azt, amit nem támogattunk, de megállapíthatjuk, hogy ez a Green New Deal a növekedési politikánk. És a bizottság elnöke is ezt mondta. Üldvözölte ezt az elképzelést, és a nagy frakciók is elfogadták ezt de nyilvánvalóan ez csak propaganda célokat szolgált, hiszen eh, a gazdaságpolitika egyik legfontosabb eszköze ez lenne, de ezt a nagy frakciók nem akarják. Véleményem szerint az Európai Parlamentnek itt lényeges szerepet kell játszania. Éppen ezért elutasítjuk azt a javaslatot, hogy itt a Green, New Green Dealnek minden politikai tevékenységet ösztönöznie kellene. Igazából ez a, ennek a dolga most az, hogy egy ilyen kis pótjelenség legyen a New Green Deal nem az eddigi gazdaságpolitika. És az eddigi gazdaságpolitikát is finanszírozni kellett. Természetesen el lehet vitázni az, hogy mennyire hatékonyak voltak a programok, és éppen ezért túlságosan udvariasak a megfogalmazások is a szövegben, hiszen igazából csak néhány megállapítást ismételnek, a Fiskális Bizottság részéről, de az egész nekem nem összefüggő, és éppen ezért nagyon-nagyon óvatosnak kellene lenni. Köszönöm szépen. Catch the Eye, Konasz Fernández. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát egy olyan jelentése van itt dolgunk, ami nagyon is releváns, és gyakorlatilag ennek kellene vezetnie, struktúrálnia a gazdaságpolitikai vitát itt az Európai Unióban. És hogyha nem történik semmi néhány órán belül, akkor valós, valószínű az, hogy ez a szakbizottság nem fogja tudni elfogadni a jelentést. Úgyhogy jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy a parlamentnek nem lesz álláspontja az európai szemeszter revíziójáról vagy megvalósításáról. Szerintem ez nem jó. Tegyünk valamit, egy olyan pillanatban, mint a mostani, amikor uh, az európai szemesztert uh, mindenképpen uh, folytatni kell, és az összes érintett fél bevonását erősíteni kell ebbe a folyamatba. Ilyenkor az ökológiai és környezetvédelmi szempontokat is integrálnunk kell az Európai Bizottság um, javaslatába, hát ilyenkor nem engedhetjük meg magunknak parlamentként azt, hogy ne legyen véleményünk mindezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Hogyha végignézzük a néppárti és rinyús kompromisszumokat, akkor a következőket tudom elmondani. Engem meglep az, meglep az hogy a szocialisták frakciója júliusban a néppárttal, a liberálisokkal közösen megállapodott abban, hogy Ursula von der Leyen legyen a, mm, az Európai Bizottság elnöke, és hogy ez minthogyha a mint hogyha ez kívül állna ezen a témakörön, mint hogyha mindez nem történt volna meg. Az ENSZ fejlesztési céljai a legfontosabb célok a bizottság napirendjén is, és a, ezekben a kompromisszumokban ez egyáltalán nem szerepel pedig szükséges az Európai Uniós szociális pillér kiépítése, noha az elmúlt öt év során az összes európai intézmény ezeknek a kidolgozásán tevékenykedett. Fontos az, hogy megállapodásra jussunk, de akkor is nem fogadhatunk el egy olyan szöveget, amely gyakorlatilag a Rinyúval és a néppárttal megalkotott kompromisszumoknak nem felel meg, pedig ugye ezeket már júliusban kitárgyaltuk, a gazdasági szempontokat össze kell hangolni a környezetvédelmi szempontokkal. Olyan Guzman kolléga is elmondta, nincs, hiányzik belőle a bizottságra való utalás és a bizottság elnökére való utalás. A másik oldalon egyértelmű az is, hogy az európai szemeszter nem lehet egy arra szolgáló eszköz, hogy felvizezzük a fiskális ellenőrzést. Az állami támogatásokat felül kell vizsgálni, nem lehet a tagállamok állami támogatásait mindenféle módon támogatni, és nem mondhatunk le arról, hogy ezeket a fiskális szabályokat, illetve a növekedési paktumot ne vegyük figyelembe. Ezek mind olyan megállapodások voltak, amelyeket nem kerülhetünk meg. A tagállamok elképzelhető, hogy ezek után bármit megtehetnek, és bármiféle állami támogatási rendszert kidolgozhatnak, amennyiben van költségvetési többletük. Mit gondolnak erről a frakciók? Mit gondol erről a Renew például? Végső sorban szerintem át kellene gondolni, hogy mit akarunk ebbe a szövegbe belefoglalni. Fontos lenne, hogy a parlamentnek legyen állásfoglalása, álláspontja, mindezt természetesen nem olyan módon, hogy aláássuk a frakciótársam és jelentéstevő munkáját. Nagyon sokat dolgoztunk a kompromisszumokon, és egyébként szeretném megköszönni a GU és a zöld kollégáknak a segítségét is. Szerintem van még néhány óránk arra, hogy egy utolsó megállapodást megpróbáljunk, de az én frakcióm nem támogathat egy olyan állásfoglalást, amely korábbi állásfoglalásoknak és korábbi megállapodásoknak ellentmond, és alacsonyabb ambíció szintet állapít meg, mint a jelenlegi Európai Bizottsági elnök. Nincsenek utalások benne se a ö, szociális pillére, se az Európai Bizottság ö, elnökének ö, kijelentéseire, és nem lehet azt sem megengedni, hogy ö, túlzott rugalmasságot engedjünk meg a tagállamoknak, amelyekből akár a gazdagokat támogathatják. Én azt gondolom, hogy az én frakcióm és a jelentéstevőnk is több kompromisszumos javaslatot is letett már az asztalra, tehát készen állunk arra, hogy megállapodásra jussunk, de hát a néppártnak és a Rinyónak is a saját álláspontját felül kell vizsgálnia, hogy ténylegesen képesek legyünk kompromisszumra. Köszönöm szépen, jelentéstevő, nem, elnézést, még a kecsti ájban Margarita Márquez is kérte a szót. Elnézést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék visszatérni ahhoz, amit a kollégám az előbb mondott. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament foglaljon állást az Európai Szemeszter mellett. Hiszen eh, a többi intézmény, a bizottság is kompromisszumkész, hogy eh, átdolgozza az európai szemesztert, és éppen ezért ez a vita a megfelelő vita, és megfelelő időben zajlik és most hirtelen az Európai Parlament visszavonul. Tehát így az Európai Parlament álláspontját is gyengíti, és nem használja ki az adottságait. Azért, mert a Költségvetési Bizottság elfogadott egy állásfoglalást az európai szemeszterről. És én is szeretnék utalni most erre a jelentésre. Tehát például az új tervezetben illetve üdvözlik a bizottság új tervezetét, hogy egy új javaslatot tesz, utána pedig arról szólnak, hogy mennyire jelentősek a fenntartható fejlesztési célok, utána pedig foglal a Párizsi Egyezmény betartása mellett. Tehát ez összeegyeztethető az európai szociális jogok pillérével, és a munkanélküli viszontbiztosítás európai rendszerével. Elnézést kérek, ez portugálról, nem tudtam. Tehát ez a Költségvetési Bizottság álláspontja. A szöveget pedig széles többséggel fogadták el. Most mi a helyzet? Az Európai Parlament kötelessége, hogy ezzel a vitával foglalkozni. Nem szabad az Európai Parlament jogosítványait csökkenteni, élnünk kell a jogunkkal, éppen ezért nagyon fontos az, hogy az európai szemeszter ne itt szenvedjen csorbát, hiszen az európai szemeszter egy olyan mechanizmus, amely a tagállamok felelősségvállását kötelezettségvállalását is megvizsgálja ezen a téren. Éppen ezért szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen jelentést elfogadjunk. Az új kihívásokról is szólnunk kell, ezekről már szóltunk, de természetesen az Európai Bizottságot is megnevezték, és Gusmao úr is utalt erre. De természetesen most nem gondolom azt, hogy egy párhuzamos mechanizmust kellene itt létrehozni a szociális jogok európai pillére tekintetében itt már megvan ez a mechanizmus, és ezen a mechanizmuson kell dolgoznunk, és nem szabad legyengítenünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Győri Enikő szeretne hozzászólni. Magyarul válaszoljak itt néhány felvetésre. Az, hogy ki mennyi engedményt tett, azt jól nyomon lehet követni ha végigolvassuk azokat a módostó javaslatokat amelyet az egyes pártok képviselői beadtak. szerintem nem érdemes belekezdenünk abba a versenybe hogy akkor most ki hány centit lépett merre azt gondolom hogy mindannyian próbálkoztunk azzal hogy legyenek kompromisszumos módostó indtványok és legyen ebből a szövegből egy olyan határozat amely megfelel a jelenlegi európai állapotoknak amely behozza a zöld, a Green Deal témakörét, amelyben megjelenik a társadalmi felelősség, a szociális jogoknak a fontossága, de nem megy azon túl, amiről egyáltalán nincs ebben a házban megállapodás, amely témákat még nem vitattunk meg alaposabban. És most csak erre hagy mondjak két példát. Az egyik az az, az adópolitikában úgy olyan ö, már a kompromisszumokba olyanokat akartak behozni hogy igen ezeket a szabályokat amik most vannak meg kell változtatni és ö, minőstett többséggel kell az adópolitikában döntést hozni. A másik pedig, ami szintén még mindig benne maradt minden kísérletünk ellenére, pedig ott is nagyon sok engedményt tettünk, a Golden Rule. Na most, hogyha ez, erről nincs megállapodás ebben a házban, nagyon korai hogy ezeket ebben a formában, ahogy önök szerették volna a baloldalon, beemeljük. Ha elfogadnánk ezt a határozatot, azok a polgáraink, akik mutatnak némi érdeklődést a gazdaságpolitika iránt, na meg olvasnak újságot, és hallgatják a felelős politikusoknak, közgazdászoknak, Világbank, Európai Központi Bank, stb. értékelését a jelenlegi helyzetről, azt gondolnák, hogy mi konkrétan megbolondultunk hogy ilyen, amikor az Európai Unióban nem szeretjük kimondani, de nézzük már meg az utolsó Európai Bizottsági előrejelzést, hogy micsoda növekedés vár ránk az Unióban. Ezt az alacsony növekedést hívhatjuk lassan stagnálásnak is, hogy akkor felelőtlenül menjünk olyan dolgok iránt, amelyeket sosem vitattunk meg, és sosem volt róla egyetértés. Hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, rendben van, na de ne előlegezzük meg ezeket a jogszabályokat amikről még nem csináltunk az égvilágon semmit. úgyhogy elnök asszony én itt vagyok ma holnap van a szavazás hajlandó vagyok ma is tovább dolgozni azért csináltunk kompromisszumos új kompromisszumos módostó indtványokat hogy bizonytsuk hogy mi szeretnénk ha az európai parlamentnek lenne egy életképes felelős a jelenlegi kompromisszumszintet és a jelenlegi gazdasági környezetet tükröző véleménye az európai szemeszterről. És ehhez várjuk, hogy a baloldal partner legyen. Köszönöm szépen! Thank you very Köszönöm szépen. Most a jelentéstevőnek adom meg a szót. Merci. Köszönöm szépen. Nem fogom megismételni azt, amit a kolléga elmondott. Szerintem elég világosan fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy ez a jelentés azért egy politikai megállapodás alapján jött létre, és amely egyébként a jelenlegi Európai Bizottság megszavazásának alapját is jelentette. Nézzük most a helyzetet. A néppárt azt kérte tőlünk, hogy egy áramvonalasított dokumentumot adjunk ki, ezt megtettük. Az összes ár, kér, környezetvédelmi kérdést egy kompromisszumban egyesítettünk, ezt is megtettük. A néppárt a Green Deal-re nem szeretné, hogyha utalás lenne minden egyes bekezdésben, és ezt is megtettém, megtettük, és ezt is folytathatnám még ezt a sort a fiskalitással kapcsolatban, megpróbáltunk azokra a szövegekre alapozni, amelyeket az Európai Parlament többsége már megszavazott, ez sem volt elég. Tehát akármikor kompromisszumra töröke, törekedtünk, vagy lépéseket tettünk, gyakorlatilag soha nem volt elég semmi. Nézzük most a határidőket. Újabb és újabb javaslatokkal álltunk elő, mert kompromisszumot szeretnénk, még, a, még most is, az utolsó pillanatban is újabb és újabb javaslatokat dolgoztunk ki, hogy mindenkinek ez tetszen, és tényleg voltak utolsó pillanatbeli váltások is az egyik frakció részéről, hát eh, ehhez is megvan a ő joguk is. Csütörtökön történt erről döntés, megpróbáltunk eh, az illetékes személyekkel újabb javaslatokat eh, kidolgozni. Pénteken ö, telefonon, lehet, hogy voltak félreértések, lehet, hogy ezek a személyek elmentek valahová, nem voltak ott, ezzel nincs is semmilyen probléma, de egyszerűen nem volt más lehetőségünk a kompromisszumokra. Szerintem önök is tudják, hogy megvan bennünk a képesség, és mindig is megpróbáltunk az utolsó pillanatig tárgyalni. Nem férünk a tárgyalásoktól, minden javaslatot figyelembe vettünk, és ezzel kapcsolatban nem is kívánok mást hozzáfűzni. Szerintem Jónász nagyon pontosan elmondta azt, hogy nem mehetünk tovább annál a kompromisszumnál, amelyet a többi párttal együtt és az Európai Bizottság megszavazásának érdekében alkottunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ezzel lezárhatjuk ezt az ülést, vagy nem? Oh, no, right. Okay. It did illetve hogy ezt a napirendi pontot eh, zárhatjuk le, elnézést kérek, ez egy nagyon intenzív vita volt. A következő napirendi pontunk a delegált jogi aktusok ellenőrzése, implementációs intézkedések ellenőrzése. Ebben a kontextusban lesz most eh, egy eszmecsere, és a következőkben megjelenő delegált jogi aktusokról lesz szó. Okay, so on the scrutiny of delegated acts, uh, this is uh, econs. A delegált jogi aktusokról lesz szó. Az ECON ellenőrzési joga, az első az új jogalkotási ciklusban. Ezek nagyon fontos uh, jogosítványok, uh, ami kezünkben fontos technikai kérdésekkel kapcsolatban, és itt egy uh, központi fontosságú elemről van szó az Európai Parlament kezében, amelyen keresztül az ellenőrzés jogát gyakorolni tudja. Az ECON szakbizottság szeretné a konstruktív párbeszédet folytatni az Európai Bizottsággal, illetve az Európai Felügyeleti Hatóságokkal. A CRD-vel és a CRR-ral kapcsolatos delegált jogú aktusok, illetve a december 17-én elfogadott piaci kockázatokkal kapcsolatos delegált jogi aktusokról. Ezekben azért vannak megfogalmazásbeli változások is. Ez az első lépés ahhoz, hogy új intézkedéseket vezessünk be, amelyek a piaci kockázatok becsléséhez szükségesek, technikai standardok előkészítéséhez is szükségesek ezek a derivatív tranzakciók feltérképezésével kapcsolatban, amelyre egyébként van most egy végleges javaslat is, és végül pedig a menedzserek felelőssége, amelyrel kapcsolatban konzultációs eljárás indult. Szeretném Nathalie Berzsét köszönteni, aki a DG Fismától érkezett hozzánk, és az EBA-től érkezett kollégát is szeretném köszönteni. Kérem, hogy rövid bevezetővel ismertessék maximum 5 percben a mondani valójukat, és azt javaslom, hogy, az, hogy először a bizottságot hallgassuk meg, a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban, a piaci kockázatokkal kapcsolatos delegált jogi aktusokkal témájában, és aztán Berzsé asszony után jöhetnek majd a kérdések és válaszok. Köszönöm szépen! Azzal szeretném kezdeni, hogy emlékeztetnék arra, hogy a bázeli ö, bizottság a bankfelügyelettel kapcsolatban a piaci kockázattal kapcsolatos kereteit átdolgozta 2016-ban, ez pedig alapvetően az egész rendszer reformjához vezetett. Természetesen mindez a pénzügyi válság kapcsán következett be. A felülvizsgálat témájában a Bázeli Bizottság egy új standardizált megközelítést fogadott el a piaci kockázatokkal kapcsolatban, és ez tükröződik az új európai jogszabályokban is, a 2016-os banki csomagban, amelyben gyakorlatilag a banki tőke igényekre vonatkozó a reformokat megváltoztattuk. Ezzel kapcsolatban már nagyon előre haladott a munka, és sikerült 2019. januárjában véglegesíteni mindezt. Ebben a pillanatban egyébként a Bázeli Bizottság is újabb nagy változásokat eszközölt a jogszabályokon, standardokon. Ezért a jogalkotó úgy döntött, hogy az új standardizált megközelítést, az alternatív megközelítést a, CRR, 2 e, alatt ezt fogja alkalmazni, és mandátumot is adott a bizottságnak ahhoz, hogy megfelelő kiigazításokat végezzen a CRR-rel kapcsolatban, amelyek szükségesek a végső bázeli szabályok kettes szintű jogszabályának módosításához. Ezen utóbbi módosítások jelentik a mai delegált jogi aktus lényegét. Tehát gyakorlatilag, ami miatt a nem ö, eszenciális elemeket nem változtattuk meg, ez azért volt, mert gyakorlatilag mire a társjogalkotók a banki csomagot véglegesítették, addigra a Pázeli Bizottság újabb ö, módosításokkal állt elő. Tehát itt egy adaptációról van szó. Tulajdonképpen jelentéstevési célokra való implementációról van szó, illetve az új jogalkotási javaslat okozta változásokhoz hozzáigazítjuk a jelenlegi rendszert. Ezért a delegált jogi aktusokban az összes Európai Uniós intézmény, amely trading bookkal rendelkezik, jelentéstevési kötelezettségre rendelkezik abban az esetben, ha nem tartozik egy kivétellista alá. Egy elég magas küszöbértéket állapítottak meg, tehát gyakorlatilag csak 500 millió euró küszöbérték alatti esetben kell ezt majd alkalmazni, vagyis csak a kis és közepes kereskedési könyvvel rendelkező bankok esetében válik ez kötelezővé. Az 2016 áprilisi jobbjogalkotási intézményközi megállapodás kapcsán a tagállami szakértők véleményét kikértük, és konzultáltunk a parlamenttel is ugyanebben az e, esetben. Volt két találkozó is a szakértői csoportok között, az első az június 13-án, a második pedig november 26-án. Ezeken egyébként részt vett az ECON szakbizottság titkársága is. Ezen kívül egy célzott közmeghallgatást is véghez vittünk, informális módon el, megosztották velünk az illetékes szervezetek is a véleményüket, illetve a delegált jogi aktus előkészítésének munkálataiban ilyen módon részt vettek különböző pénzügyi intézményeket tömörítő szervezetek véleményét kikértük, illetve itt nagyon technikai jellegű jogszabályról van szó, úgyhogy talán nem lep meg senkit, hogy nem túl széles körből kaptunk válaszokat. Néhány válaszadó igen hasznos javaslatokkal állt elő, egyesek még akár korrekciókat, adaptációkat is kidolgoztak, és voltak olyan javaslatok is, amelyeknek az volt a célja, hogy a bázeli standardokhoz jobb, jobban hozzáigazítsuk mindezt. Ezeket a megjegyzéseket a delegált jogi aktusba belefoglaltuk olyan mértékben, amennyiben a mandátumnak ezek megfeleltek. És ez egy nagyon fontos pont, ezen inzisztálni, erre inzisztálni szeretnék, mert volt olyan kérés is, hogy a delegált jogi aktusokat tovább adaptáljuk, de ezeket nem tudtuk megtenni azért, mert a jogalkotó által számunkra biztosított mandátumba ez nem fért volna bele. Tehát ez, emiatt nem tudtuk ezen utóbbi megjegyzéseket, illetve javaslatokat beépíteni a rendszerbe. Végül pedig az EBASZ ö, piaci kockázatokkal foglalkozó alcsoportjának javaslatait is beépítettük a rendszerbe. A tőkekövetelményi rendeletre vonatkozólag az alternatív standard megközelítés alkalmazását javasoljuk. Ennek érdekében a kollektív befektetési társaságok, illetve a tőzsdei cégekre vonatkozólag is megtettük ezt, és az általános érdekű kockázatok, illetve az árfolyam kockázatok tekintetében is megtettük a megfelelő kiigazításokat, és ezek ilyen formában most a Bázeli Bizottság legutolsó javaslatainak megfelelnek. A politikai megállapodásban a CRR2-vel kapcsolatban szerepel az, hogy a bázeli standardoknak meg kell feleltetni ezeket a az intézkedéseket a delegált jogi aktusokban. A CRR3-mal kapcsolatos előkészületek gyakorlatilag magukba fogják foglalni a végső bázeli, bázeli standardokat az EU-s jogszabályba, és majd ezek tükrözik azt is, hogy hogyan lehet ezt megfelelőképpen lefordítani tőkepiaci vagy tőkekövetelményekre. És természetesen más nagy joghatóságokban való fejleményeket is figyelembe veszünk, a tőkekövetelmény célok tekintetében. Vannak ajánlásaink is az Európai Banki Bankfelügyelettől a tőke ö, igények tekintetében. Ezt azért is, ezeket a javaslatokat ö, a mi kérésünkre küldték el, az érintett szervezetek, figyelembe fogjuk venni az EBA, illetve a célzott konzultáció javaslatait gyakorlatilag az év végéig kb. 100 választ kaptunk egy célzott közmeghallgatás kapcsán. Tulajdonképpen az intézmények a jelentéstevési kötelezettségeiknek csak akkor tudnak eleget tenni, hogyha az Európai Banki Hatóság véglegesíti azokat a technikai standardokat, amelyek különböző formanyomtatványokban fognak testet ölteni, és ezt a bizottságnak június 30-áig fogja megküldeni az EBA. Mind a két jogszabály ugyanakkor fog megjelenni, és a delegált jogi aktus hat hónappal a két jogszabály megjelenése után fog életbe lépni, illetve hatályba lépni, és köszönöm, hogy meghallgattak. I give the floor to... Köszönöm. <coughs> adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást a mai ülésre. Nagyra értékelem azt, hogy milyen hangsúlyt tesz az európai uh, parlament a delegált jogi aktusokra, ez technikai jellegű, de nagyon fontos ez a bankok és a bankfelügyeletek számára. Jó áttekintést kaptunk a standardizált megközelítés esetében, és az ATS esetében, az anyagi kockázatot vállalók esetében. Ami a piaci kockázatot illeti, a delegált jogi aktus is lefedésre került, de intenzív vitákat folytattunk mi is a magunk részéről. Ami a szakas standardokat illeti, nagyon ambiciózus volt a határidő, de az év végéig ezt sikerült benyújtanunk a bizottsághoz eredeti konzultációnk alapján pragmatikus megközelítések érvényesültek. A negatív kamatlábakkal a kamatlábak kezelése egy nagyon fontos, hiszen a korábbi formula erre nem tért ki a szaka megközelítés esetében. Szeretnék valamint szólni erről a munkáról, a bázári standardokhoz igazoltunk ebben a tekintetben, viszonylag pragmatikus, érzékeny eh, megoldásokat találtunk eh, a negatív kamatlábak ellenére, és nagy hangsúlyt eh, tettünk a munka priorizálására, és mindez az állandó menetrendünknek része. És a második ATS az anyagi kockázatok, a kockázat válaszomra viszonylag még korai, jelenleg a konzultáció e, időszakában jár, járunk, meglévő LTS frissít mindez 72-es e, cikk érdeke, e, értelmében, a CR5-ösben egy új tervezetet kellett kidolgoznunk, ahogy erre a mandátumunk is szólt. A kritériumok néhány része már korábban is létezett az ATS-ben, és ez az irányelben közvetlenül benne van. Éppen ezért az eredeti ATS tervezetet frissítenünk kellett, illetve fontos tisztában lenni azzal, hogy most egy e, technikai standardra tértünk e, át. Nagyon fontos, hogy a nemzeti hatóságok 2020 e, végig megvalósítsák ezt a nemzetközi szabályozást szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az IFA, EFT-vel is kapcsolódik mindez, és a kettő keret között még mindig létezik inkonzisztencia. Ami a tartalmat illeti, a mandátum viszonylag egyértelmű, új definíciókat kell megragadni, amelyek legfőképpen a felelősségvállalás vonatkozik a menedzserek részéről, illetve arra, hogy az intézményi kockázati profilban hogyan mérjük ezeket. Megpróbáltuk megőrizni az eredeti megközelést, amely az ATS-ben szerepelt 2014-től, de megpróbáltunk és a ügyekben is frissítést elérni. Például ami az IT kockázatokat illeti, ez nagyon-nagyon fontos az outsourcing vezetője mellett az IT eh, vezető is hasonló feladatokat látnak el. De ez nem kapcsolódik a eh, fizetésekhez, ez az összes intézményre vonatkozik, eh, függetlenül a méretétől, és tisztában vagyunk azzal, hogy jelentős kérések érkeztek hozzánk kisebb intézményektől, annak érdekében, hogy egy egyszerűsített azonosítási folyamat valósuljon meg, és mindez a konzultációs anyagban is szerepel. Az elvárások szerények, hiszen ezeket a feltételeket nem lehet még teljes körülvé tenni. És ezeket majd a finalizálás időszakában figyelembe vesszük. Köszönöm. Köszönöm. A kérdések keretében először Danuta Hübner tehet fel szót, néppárt. Köszönöm szépen, ott már Karasz nevében teszek fel kérdést, ő a néppárti jelentéstevője a CRR témának, CR2-esnek, nem tudott eljönni, de megkérte arra, hogy három ügyben tegyek megjegyzéseket, és kérdéseket is szeretnék feltenni. Hangsúlyozza az ISA jelentésének eredményeit, illetve egy rövidített ellenőrzési időszak az egy hónap helyett három hónapra változik majd. Karasz eh, pedig köszönet szeretne mondani a bizottság és a, eh, az Európai eh, Bankhatóság képviselőjének is, és fontos, hogy az intézkedések is ennek jegyében valósulnak meg. Lát előrelépés a júniusi ellenőrzési találkozó óta javult a helyzet, ami a delegált eh, jogi aktust illeti a piaci kockázatokkal kapcsolatban. Úgy érzi, hogy ez újraírja a CRR első szintjét, ennek megfogalmazását, Ez pusztán az első lépés, hiszen a tőkefeltétel majd csak a, második szinten valósul meg. És két kérdés merül fel ezek a következőek. A 325-ös cikk nem fette le a felhatalmazást, éppen ezért a bizottság úgy érzi, hogy mindez problémánkat vet majd fel, és nem lehet az új korrelációs tényezőket figyelembe venni. Szeretne egy korrigendumot, erre szükség lesz, ami az LBN-t illeti. Március 21-én 2021-ben került első határidő megvalósításra. A második pont a végső mappingre vonatkozik. A kockázati kategóriáknál és az első kérdés a bizottságos az, hogy a bizottság konzultációt tervez-e, mielőtt elfogadja delegált aktus vagy úgy gondolja, hogy a rebélyás konzultáció elégséges volt, illetve a bizottság tudná szólni arra, arról, hogy milyen módon különbözik majd a végső ATS-től. Ami pedig a menedzserek felelősségét illeti az ellenőrzési funkciókat, itt az első kérdés az, hogy az EBA tudná -e szólni néhány szót arról, hogy mindez az arányosság elvét hogyan lehet eh, érvényesíteni annak érdekében, hogy a kisvállalkozások számára, kisebb intézmények számára kedvesebb, kevesebb eh, administratív teher valósuljon meg. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy összegyűjtjük a kérdéseket először. Fernández úr az SND nevében. Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát én nem kívánom szétválasztani a kérdéseket, amelyeket Karász vagy Danuta kollégák feltettek a bizottsági szakembereknek. Gyakorlatilag az Európai Parlament úgy látja, hogy ez a delegált jogi aktus, amely a 461 per A számot viseli, a kettes szintű kompetenciába tartozik, gyakorlatilag közvetlen hatással van a társjogalkotói státuszunkra, mert tulajdonképpen a rendeletben alapvető változásokat idéz elő. Tehát én szeretnék egy kérdéshez csatlakozni, amelyet Danuta, illetve Karasz is feltettek már, és azt szeretném elmondani az Európai Bizottságnak, hogy vajon önök, kedves Európai Bizottság, nem gondolják-e azt, hogy túl ö, mentek a saját hatáskörükön, és amennyiben önök szerint ez nem történt meg, akkor miért nem történt meg? És végül pedig a tőke követelményi intézkedésekre vonatkozólag a bázeli ajánlásokat követve a következő hónapokra nézve az Európai Bizottság lépéseit szeretném közelebbről látni. Önök hogyan értékelik ezt a delegált jogi aktust, illetve az, hogy a következő hónapok során megjelenő jogszabálytervezetekre ennek hatása lesz-e vagy sem? Köszönöm. Keleher képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Tehát Igazából a jelentés szerző nem tud jelen lenni, de szeretném elmondani, hogy itt a kereskedési könyvről szóló jelentést 2019. januárjában írták meg, és eh, ez a tavaly májusi bankcsomagnak is a része. Tehát ez a delegált aktus eh, nagyon fontos, hiszen a pénzügyi válság alatt nem volt eléggé világos a szabályok helyzete, tehát hogy igazából a kereskedési könyv és a bank főkönyv között milyen kapcsolat van, és hogy milyen hatása van a tőkére. A 2019-es döntés néhány döntés már magában foglal, de úgy gondolom, hogy ez, ez igazából megfelelő lépés, mármint ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus. A jelentésű tevési kötelezettségek működőképesek lesznek ezáltal. Hiszen a kötelező tőke megfelelési követelményekről szóló szabályokat júniusban, legkésőbb 2020 júniusában mutatják be. De szeretnék feltenni egy kérdést. A bizottság aktusa megemlíti, hogy nem képes lefedni az új korrelációs értékeket a hitelkockázati tényezők tekintetében. Mi lenne a legjobb előremutató út, hogy ez meglegyen? Hát a CCR, CRD felosztás, amikor Bázel 3-at alkalmazzuk, vagy van valami más megoldás? a részemről támogatom ezt az aktust, és semmilyen okát nem látom, hogy elutasítsam. Még kettőről szóltunk, az RTS-ről és a tranzakciók feltérképezéséről, és az RTS a menedzserek felelősségéről. Szeretném látni ezeknek a végleges verzióját, miután hozzászólnék. Tehát még néhányan jelentkeztek, akik nincsenek itt, de Fernandez képviselő nem, nem akarja még egyszer, akkor a három kérdésre hagyatkozunk. Igen, akkor átadom a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én Igazából a felhatalmazás kérdésével kezdeném, és ez egy kicsit szokatlan felhatalmazáson alapuló jogi aktus, hiszen a jogalkotó úgy döntött, hogy a bizottságot megkéri, hogy módosítókat tegyen az alap dokumentum nem lényeges mm, eseteiben, bekezdéseiben. És bizottsági határidő is volt. És ez a határidő pedig a jogi aktus elfogadása 2019 vége előtt. Így, és hogy elfogadtuk ezt a jogi aktust, nem gondolom, hogy túlhaladnánk az illetékességünket, a megbízásunkat, de éppen, hogy a mandátumunkat teljesítjük, amelyet a társjogalkotó adott nekünk. És látható a következményeket, a mandátum következményeit a kérdések alapján, amelyeket feltettek az itt lévők. A korrelációk, az új korrelációs értékek meghatározásánál, hiszen ez a ez a 325-ös cikkben szerepel, megnéztük, hiszen hasznos lett volna, hogyha olyan helyzetben lettünk volna, hogy ezeket a korrelációkat ki tudjuk eszközölni. De amikor Megvizsgáltuk a témát, vagy akkor megtehettük volna, technikai szempontból, akkor nagyon óvatosak voltunk, hogy ne lépjük túl a megbízásunk határát. És ez az oka annak, hogy ebben a jogi aktusban semmit nem látni a korrelációkról. Most a kérdés, hogy nem volt a bizottságnak felhatalmazása erre? És ez egy nagyon lényeges kérdés, vagy hogy hogyan jártunk el a gyakorlaton. Természetesen ez olyas valami, amivel foglalkozunk majd a CRR3-as keretében, és pedig a jogalkotási javaslat alapján. Időközben pedig a korreláció specifikus témáknál úgy gondoljuk, hogy a bankok előre mozdulnak majd a felügyeleti döntések, vagy felügyelesi jóváhagyások alapján. Ez esetről esetre más lehet, és a nemzeti felügyelőhatóságokkal kéz a kézben zajlik majd. De nem haladhattunk volna előbbre, mert hogyha ezt tettük volna, akkor a saját megbízásunk határait léptük volna túl. És a, a társ jogalkotó konkrét kérésén is túl léptünk volna. Elnézést, volt még egy kérdés, elnézést. Volt még egy másik kérdés. A tőke követelményekre gyakorolt hatása milyen a jogi aktusnak? Tehát nem voltunk abban a helyzetben, hogy végig kísélhessük egy hatástanulmányjal a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, hiszen akkor nem tudtuk volna betartani azt a határidőt, amelyet a társjogalkotó szabott meg nekünk. Akkor technikai segítséget kellett volna kérnünk, és ezt pedig nem lehetett volna a hat hónap alatt megtenni. A kiértékelés folyamatában vagyunk, a hatások kiértékelésének folyamatában, a kereskedési könyv hatásának a kiértékelésében, hogy a jogalkotási javaslatunkat a CRR3 keretében előkészítsük. És akkor ott meg lesz az összes válasz, ott meg lesz az összes szükséges vizsgálat eredménye, és ott azt is olvashatjuk majd, hogy milyen politikai opciók léteznek, és hogy mit fogunk a jogalkotónak javasolni, hogy hogyan haladjon előre. Ez pedig egy teljesen átfogó hatástanulmány alapján készül majd el, amelyet az Európai Bankhatóság kiértékelésén alapul, hiszen ők ezt már gyakran megtették, ezen kívül a, a köz meghallgatás eredményeinek alapján is hozzuk majd meg döntésünket. Tehát a jogalkotási javaslatot majd mi is figyelemmel követjük a CRR 3-as jogalkotási javaslat. Köszönöm szépen. A bankhatóság, úgy gondolom, hogy két kérdés volt hozzám. Az egyik a jelentési kötelezettségekről szóló előírás végrehajtása, de hát 2021 márciusára halasztottuk. Ez egy nagyon gyakorlati döntés volt, és ez június végéig az előkészítés megtörtént, és a bizottság itt három hónapig foglalkozott, de a gazdaság, az ipar még nem volt abban a helyzetben, hogy felkészüljön erre. Éppen ezért ezért javasoltuk ezt a járulékos hat hónapot a megfelelő felkészülés érdekében általában 12 hónap, de ez most 6 hónap, hogy az ipar megfelelően felkészüljön. Tehát megpróbáltuk a lehető leggyorsabban előmozdítani. De szerintem az iparnak is kell egy kis időt hagyni, hogy megfelelően felkészülhessen. Az arányossági követelmények, már szóltam ezekről a rövid bevezetésemben, az ITS esetében, és nagyon fontos az, hogy a lehetséges változásokat, aránytalanságokat hogyan tudjuk kiegyenlíteni, tehát itt főleg a kisbankokra gondolok. És valószínűleg egy kisebb követelmény rendszer lesz, és ez nem jelent majd akkor a teret a kisebb bankoknak, de ez igazából időbe terül. kerül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nincs további jelentkezés. I think the... Tehát akkor a mai ülést berekeztem, és holnap 11-kor folytatjuk. Igen, 11-kor. Köszönöm szépen.